Albert Dess, you want to take the floor first? Ja, danke, Herr Vorsitzender. Igen, köszönöm, elnök úr. Bevezetésképpen említetted eh, az olaszországi kormány alakítást, Nos, szeretném megemlíteni, hogy ezért kicsit aggódtam volna, hogyha a mi szakbizottság elnökének el kellett volna menni Rómába, pont akkor, amikor ilyen döntő tárgyalások zajlanak itt. Fontosnak tartom, hogy megmaradjon a kontinuitás, és a szakbizottságunk elnöke remélhetőleg a ciklus végéig megmarad ezen a poszton. Rola quindi al primo esperto. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ma itt lehetek, és részt vehetek a szakbizottság ülésén. Kiváló lehetőség ez arra, hogy megosszuk egymással az ismereteinket, a tapasztalatokat arról, hogy a kapot hogyan alkalmazzák a tagállamokban, a hajtják végre. Különösen a kifizető ügynökségekkel kapcsolatos tapasztalatainkról szeretnék most beszámolni, mert 2003 és 2005 között a lengyel kifejezető ügynökség igazgatója voltam. Ez volt az az időszak, amikor Lengyelország csatlakozott az EU-hoz, már a csatlakozás előtt is voltak feladataink, és az utána az első kifizetéseket bonyolítottuk le a csatlakozás után. Talán tudják, hogy a tapasztalataink sok tekintetben egybeesnek más tagállamokkal, akik ugyanakkor léptek be az EU-ba, mint mi. Nyilvánvaló kezdettől fogva nagyon konkrét célkitűzéseket szeretünk volna megvalósítani, de most én a hozzászólásommal természetesen elsősorban Lengyelországról fogok beszélni. Mit is tettünk? Először is az intézményekben és a jogrendben is változtatásokra volt szükség a csatlakozás után, az EU-ba történő belépésünk után nyilvánvalóan végre kellett hajtanunk az aki kommunetert, az EU joganyagot, de fontos volt, hogy az intézményeink képesek, tudjanak, képesek legyenek arra is, hogy dolgozzanak az akival, hogy alkalmazzák az EU jogszabályokat. A csatlakozás után megnyílt az EU belső piaca is a számunkra, ez nagyon komoly motiváció volt számunkra arra, hogy megpróbáljunk keményen dolgozva versenytársaival válni az időnként sokkal erősebb EU versenytársaknak. 2004 és 2012 között a lengyel mezőgazdaság összességében 40 milliárd euró támogatást kapott. Ebbe bele tartozik eh, az EU-ból folyosított támogatás és a nemzeti eh, támogatás is. Emlékezünk arra is, hogy ebben az időszakban eh, azért mi is befizettük a ránk eső részt az EU költségvetésbe. Itt látjuk, hogy az első és a második pillérben, pillérből mennyi támogatást eh, kaptunk. Itt, hogyha megpróbálják Lengyelországot megtalálni, látjuk, látják, hogy a 320-as szám áll, tehát 320 eh, euró per hektár támogatást eh, kaptunk, az EU 27-ek eh, átlaga pedig 345 volt, tehát mi az átlag alatt voltunk. Miért döntött úgy Lengyelország, hogy, az, hogy a szapszot az egységes területalapú támogatási rendszert választja? Nos, a WTO még definíciója szerint a termeléstől külön választatokat, támogatásokat, és azt gondoltuk, hogy egy egyszerűsített rendszert fognak majd a 15, 15-ök a régi tagállamok is elfogadni, akiknek már jóval több tapasztalata volt a kappal. Ez a rendszer, az SAPS teljesen lehetővé, tett, lehetővé tette, hogy felhasználjuk az összes támogatást, tehát az abszorpció nagyon jó volt. Egyszerűek voltak az eljárások, a kérelmek benyújtása, az egész adminisztráció, szükség esetén a korrekció. A rendszer egyszerűsége nagyon fontos volt Lengyelország számára. Különösen azért, mert 312 ezer négyzetkilométernyi terület tartozott a referencia terület közé, és az SAPFS referencia terület több mint 10 millió négyzetkilométer volt, és az ehhez tartozó referencia terület, az SAPS referencia terület ennek mintegy 45 százaléka volt 141 ezer négyzetkilométer. A nyilvántartásban 2 millió hektár szerepelt, és az azóta is a növekedés nem volt jelentős. Jelenleg 10,38 10, eh, hektár. Mindig mindenki természetesen a saját eh, státuszához, a saját eh, számaihoz hasonlítja ezeket a számokat, de hasznos, hogyha az összes tagállami mutató körében végzünk összehasonlításokat. Lengyelországban nagyon konkrét követelményeknek kell megfelelnünk az SAPS rendszerében. A jó mezőgazdaság és környezetvédelmi feltételnek meg kell felelni. 14,1 millió hektár területen Figyelembe vesszük a területet, illetve a támogathatóságot, hogy az azon termelt termék támogatható-e. És a legfontosabb kritérium a jó mezőgazdasági és környezetvédelmi állapot. Egy Tíz éves átmeneti időszakot kaptunk, ennyi idő alatt kellett eljutni a plafonig. Ezen az ábrán a 2004 és 2013 közötti időszakot látjuk. Hát kicsit előre szaladtunk, vannak olyan kifizetések, amelyek még 2013-ban kerülnek csak kifizetésre. Itt az ábrán látják, hogy hol tartunk most, milyen szintet értünk el az EU kifizetések területén. Zöldel, illetve kékkel jelöltjük az EU költségvetésből folyósított összegeket. Egy megfelelő algoritmusban megegyeztünk még a csatlakozásunk előtt, az első években 2006-ig a támogatások egy részét a regionális fejlesztésből, tehát a második pillérből modulálták át az első pillérbe, és innen történt a kifizetés. Milliárd euróban látják itt a számokat a következő években, 2004-2006 az első időszak, itt durván 5 milliárd euró volt az támogatás, és látjuk, hogy a következő években eh, hogyan változtak eh, ezek a számok. Körülbelül évi 3,3 milliárd az átlag. Az utolsó oszlop, a 2012-es még nem teljes, hiszen még vannak pénzek, amelyek nem kerültek kifizetésre. Milyen előnyeit láttuk a területalapú rendszernek? Lengyelország szempontjából erre szeretnénk helyezni a, a hangsúlyt. Szerintünk a SAPS nagyon jól támogatja az EU támogatási rendszerének azt a filozófiáját, hogy egy adott területen kell megfelelni bizonyos követelményeknek, és akkor kerülnek kifizetésre a támogatások. A nemzeti borítékot, tehát a nemzeti támogatást a támogatható területhez igazítjuk, és így tudtuk elkerülni azt, hogy sok legyen a fel nem használt támogatás. A társadalmi e, és e, gazdasági költségeket e, különösen figyelembe kell venni, hogyha átállnánk a másik rendszerre, és a gazdák körében az figyelhető meg, hogy nem igazán bíznak abban, hogy ettől javulna az ő helyzetük. Sőt, attól félnek, hogy növelnének a költségek akkor, hogyha át kellene állni egy új rendszerre. Ez mindenképpen az a jár együtt, hogy növekednének az administratív költségek. A SESAPS használ, alkalmazása nem jelenti azt, hogy nem élhetünk más eszközökkel, amiket a, például a fiatal farmereknek nyújtandó támogatással, sem támogatás is igénybe vehetjük attól, hogy a SAPS-ot alkalmazzuk. Röviden szeretnék foglalkozni azzal is, hogy milyen a közvetlen kifizetéseken belül a költség-haszonarány. A, körülbelül éves szinten az SAPS kérelmek költsége 140 millió euróra tehető. Ebből beletartozik a helyi ellenőrzések költsége is, azután a parcella azonosító rendszer, a nyilvántartás működtetése is. Évenkénti lebontásban, ha megnéznénk, hogy egy-egy ország mekkora összeget kapott, körülbelül az összes támogatás 4,5 százalékát emészti fel az adminisztráció. Ami a jövőbeni elvárásokat illet, mi reméljük, hogy a SAPSZ, a területalapú támogatási rendszer megmarad. A kérdés az, hogy miért adjunk fel valamit, ami nagyon hatékonyan és nagyon jól működik. Különösen, miután ez egy olyan rendszer, ami érthető, világos a gazdák számára. Szerünk, szerintünk a SAPS jobban megfelel a reform célkitűzéseinek is. Ez egy egyszerű, áramvonalasított rendszer, ami összhangban van a WTO követelményekkel is. Ezért lehet, hogy egy másik kérdést kellene feltennünk, mégpedig azt, hogy miért ne lehetne a SAPS alapját alkotó elgondolást kiterjeszteni az egész kap reform keretében ezt igénybe venni. Ugye a reform keretében nagyon sokat beszélünk az egyszerűsítésről, de hogyha az új 7 éves költségvetési terve szempontjából nézzük a kérdést, ennek is sok olyan eleme van, amivel csak remélni tudjuk, hogy tényleg egyszerűsíteni fog az élet a farmerek, a gazdák számára. És nem nehezítsük, vagy nem bonyolítsuk az adminisztrációt. Elnök úr, hogyha úgy döntünk, hogy az EU, á, ugye az EU átlagához kellene mindenképp közelíteni a támogatásokat minden országban. A történelmi referencia értékre alapuló kifizetések rendszer elvéből kiindulva azt mondhatjuk, hogy a hasznosított terület eh, a legjobb kritérium. Eh, Pomaida. Tisztelt elnök úr, képviselő hölgyek, urak, tisztelt jelenlevők! Röviden bemutatkoznék, Györfi Balázs vagyok, a és kormánypárti képviselője, egy vidéki település polgármestere, ugyanakkor gyakorló gazdálkodó is, azonban most, mint a Magyar Agrár Élelmiszeripari és Vidékfejlesztési Kamara elnöke, szeretném a köztestület álláspontját ismertetni önökkel. Magyarországon március végén egy új agrárköztestület alakult. Ez annyiban más a korábbihoz képest, hogy az önkéntes tagságot kötelező tagság váltotta fel, tehát 11 ezer főről 350 ezer főre nőtt a tagság. Ugyanakkor nem csak a, a tagság a termelők körében bővült, hisz az új köztestület tagjaivá váltak a mezőgazdasági beszállítók, az alapanyagbeszállítók, a feldolgozóipar, különösen az élelmiszeripar, és a vidékfejlesztés is, csak úgy, mint az agrár nagykereskedelem. Érezhetően megerősödött a köztestület Magyarországon, ebből kifolyólag mi a nemzetközi szinten is szeretnénk egy sokkal komolyabb aktivitást kifejteni, ezért különösen fontos számunkra, hogy itt lehetünk. Fontos szempont számunkra, hogy a közös agrárpolitika a termelőket segítse és ne csak korlátozza, és ne korlátozza őket. Tudjuk, hogy ezt könnyű mondani, hisz a Közös agrárpolitika egy bonyolult struktúra, ami egyrészt a versenyképesség, a fenntarthatóság, az egyszerűség és az igazságosság elveit is maga elé tűzte. Látva a reformokat, azok többségével egyetértünk, de vannak konkrét problémák és felvetések, amelyeket szeretnék most önök elé tárni. A követelmények nagy részt már azonosak az Európai Unió szinte egészében. Javasoljuk, hogy hosszú távon, és kihangsúlyoznám, hogy egy organikus fejlődés eredményeképpen afelé kellene haradni, haladni, hogy a támogatások tekintetében is teljesen azonos feltételek alakuljanak ki. Ez egyébként a bürokrácia leépítésének a lehetőségét is magában hordozza. Fontos országunk számára, hogy az érzékeny ágazatokat érdemben tudjuk kezelni. Tudomásul kell venni, hogy vannak olyan ágazatok, ahol a rövidtávú gazdaságossági érdekek nem a legfontosabb szempontok. Lásd az állattenyésztést. Nálunk a korábbi 50-50 százalékról, ami az állattenyésztés és a növénytermesztés viszonyrendszerét illeti, most mindössze 35 százalék az állattenyésztésnek a, az aránya. A tejkvóta megszűnik, ez tényként kezelendő, de számunkra fontos, hogy a tejtermelést és az ezzel foglalkozó gazdákat tudjuk valamilyen formában támogatni. De szintén kitérhetnék még, és beszélhetnék még hosszan is, a sertés és a baromfi ágazat kérdésköréről is. Harmadikként megemlíteném a fiatal gazdáknak a helyzetét. Az első pillér egyik fontos támogatási szintje ez. Javasoljuk azonban, hogy ne csak az új belépők, hanem a 40 év alattiaknak általában járjon ez a fajta forrás, hisz Magyarországon élő példa az, hogy a generációváltást úgy segítik elő, hogy a, az aktív gazdaságon belül a következő generáció egy-egy kisebb területet kap, úgymond próbálgatni a szárnyait, ezért sok esetben elesnek ettől a fajta lehetőségtől. Meggyőződésünk szerint ez a generációváltásnak egy nagyon fontos kritériuma. Negyediként szeretném megemlíteni, hogy az ökológiai célterületeket elfogadjuk, azoknak elvi hátterével, fontosságával teljes mértékben egyetértünk és tudunk azonosulni. Azt azonban óriási hibának tartjuk, hogy a gazdálkodókat belekényszerítjük, hogy jó minőségű termőföldeket ugaroltassanak, miközben jól látható, hogy a világpiaci kereslet és az árak a termelést tennék indokoltá. Nem is beszélve arról, hogy a föld másik fele éhezik. Tehát jó minőségű élelmiszerre folyamatosan és egyre nagyobb mértékben szükség van. Ezt az ökológiai célterületek ilyen formában való értelmezésével nehezen tudjuk összeegyeztetni. Kérjük a bizottságot és kérjük az Európai Parlamentet, hogy a SZAPS-ból a BPS-be való átlépést azt egyértelműen definiálják a most még szapszot használó tagállamok számára. Pillanatnyilag nem látunk tisztán. Nem tudjuk, hogy az átlépés milyen formában történik meg, azt pedig természetesen elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ne a most SPS-t használó tagállamokkal azonos jogosítványokat és lehetőségeket kapjunk. Ez nyilvánvalóan újra kétsebességes Európa képét festheti elénk. Fontosnak tartjuk, hogy az egyszerűsítés ne csak a jogszabályok szintjén valósuljon meg. Sajnos riasztó, hogy nagyon sok esetben fejlesztések maradnak el a pályázati rendszer bonyolultsága miatt. Persze örök kérdés, hogy közpénz felhasználása esetén a szigorúság vagy az egyszerűség, a pályázatok által elérhető források lehívása a fontosabb szempont. Azt azonban tán megfogalmazhatjuk alapelvként, hogy ne a rossz hiszeműség legyen az alapálláspont, és ne az legyen az alapfeltételezés, hogy a gazdálkodók, a pályázaton indulók és adott esetben pályázati forrásokat elnyerők, azok valamilyen formában illegitim eszközöket akarnak alkalmazni, hogy a pályázati forráshoz hozzájussanak. Mindaz, amit elmondtam, természetesen közös feladat. Tisztában vagyunk vele, hogy tagállami szinten is komoly tennivalók állnak előttünk, ugyanakkor az én álláspontom, a mi álláspontunk szerint mindezeket Európai Unió szinten is kezelni kell, ezért bátorkodtam ezen a fórumon is felvetni ezeket. Az általam felsorolt hat általam fontosnak tartott pont esetében bízom benne, hogy minél több kérdéskört sikerül egyértelműen tisztázni, és ezekre megnyugtató válaszokat fogunk kapni. Igyekeztem rövid lenni, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Molto bene, grazie. Ringrazio.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 kezdeném. Az új tagállamok tapasztalatairól beszélünk itt most. Ezek a tapasztalatok nagyon érdekesek, és szerintem ezért megértemlik ezek a tapasztalatok, hogy nagyon mély alapos elemzést végezzünk, és ebből fontos következtetéseket vonatunk le a kapreformra vonatkozóan is. Két előadást hallgattunk meg, mind a kettőt nagyon érdekesnek tartottam. Azt hiszem, elmondhatjuk azt, hogy a látószögünket mindig befolyásolja az, hogy melyik tagállamot képviseljük. Neki természetesen a saját szemszögéből látja a világot, még, még akkor is, ha tudós, és éppen ezért nagyon jó az, hogyha külső más országbeli szakértőkkel is konzultálunk, akik más, talán frissebb megközelítést alkalmaznak, vagy legalábbis más a perspektívájuk más szemszögből vizsgálják a dolgokat. Sajnálatosnak tartom azt, hogy ilyen szintű elemzés nem készült. A csatlakozást megelőző időszakban nagyon sok jó elemzést készítettek, de úgy tűnik, hogy ez egy kicsit ez a lelkesedés alább hagyott, sokkal kevesebb az ilyen elemzés. A bővítésről szólva, sokszor azt gondoljuk, hogy lezajlott a csatlakozás, a bővítés, és ezzel lezárult egy időszak. Ezt követően most már tagok vagyunk, a támogatások mértéke, összege sokkal kevesebb volt a valóságban, mint sok vizsgálat, vagy sok elemzés szerint természetesen a piac működésének a hatásait is figyelembe kell venni, változtak például a vám tarifák, változtak az árfolyamok. Amikor Lengyelország csatlakozott az Európai Unióban, akkor ott egy új szereplőként, új játékosként jelentünk meg a szabad belső piacon, ami teljesen új helyzetet jelentett a számunkra. Persze a csatlakozás előtt már próbálkoztunk a nyitással, de sok volt a félelem a társadalom különböző csoportjaiban az, az eredmény a lengyel gazdaság és a mezőgazdaság számára is hatalmas és rendkívül pozitív volt a csatlakozás után. Meg kell értenünk azt is, hogy az új tagállamok gazdasága nagyon hosszú utat kellett, hogy megtegyen, a központi tervgazdaságtól el kellett jutni a szabad piacgazdaságig, hogy a központi tervgazdaságban, a tervgazdálkodásban a mezőgazdaság is ilyen állami ellenőrzés alatt működött, és többségében állami, az állami tulajdon volt jellemző, a mezőgazdaságban is mindössze 8% volt a kis gazdák, a kis termelők aránya. Kötelező volt a tagság a termelőszövetkezetekben, vagy hát úgymond önkéntesen, önkéntes dalolva léptették be az embereket a szövetkezetekbe. Azután drámaian megváltozott a helyzet. Az emberek emlékezetében még én nagyon élénken él az az időszak, amikor rá kényszerítették őket a termelőszövetkezetekbe való belépésre ez a tapasztalat még ott van a, a zsigereinkben, és a többi tagállamban is ez a helyzet. Még emlékszünk arra, hogy milyen nehéz volt sokszor élelmiszerhez jutni. Egyszerűen Lengyelországban nem lehetett szabadon élelmiszert vásárolni, nagy volt a hiány. Nagyon motiváltak voltunk tehát arra, hogy megváltoztassuk a helyzetet. És azt hiszem, ez, a, ez az eltökéltség, ez sokszor ismeretlen a kívülállók számára az, hogy mennyire eltökéltek voltunk, hogy ezekben az országokban mennyire szerettünk volna az unió tagjaivá válni. Nos, most tagok vagyunk, a kiinduló pontunk, ahonnan indultunk, ez tulajdonképpen a, mondhatni, ez szegénység volt. Reformra volt szükség, nem volt egyszerűen más út, hogyha az akkori nyomorúságos helyzetből ki akartunk kecmeregni. Tehát ez az a kontextus, amiben ahogyan működtünk, ahogyan éltünk. Amikor azután bevezettük a terület alapú támogatási rendszert, én a lengyel agrárminisztériumban dolgoztam akkor, és mi a terület alapú, a hektár alapú támogatási rendszer mellett tettük le a voksot. Tudtok, hogy, tudtuk, hogy ennek mi lesz a hatása, tisztában voltunk a VTO tárgyalásokon történtekkel, erre utalt Pomajda úr is, Tudtuk, hogy nem folytathatjuk a termeléshez kötött támogatások rendszerét. A legnagyobb gazdaságok talán megszenvedték a döntésünket, de a legtöbb gazdaságnak inkább segített az, ennek a rendszernek a bevezetése. Azt mondhatjuk tehát, hogy ez a az új rendszer, ez a, ez a megközelítés tulajdonképpen működött. Rögtön befejezem, elnök úr. De minél többet beszélünk a közös agrárpolitikáról és a kapreformról, annál több a kétségem a felől, hogy vajon itt csak a terület alap alapú e, támogatási rendszerről beszéljünk, az SAPS-ről, vagy az egységes támogatási rendszerről, az SPS-ről. Itt nem csak erről van szó, hogy terület alapú vagy nem a e, támogatási rendszer, nagyon sok a különbség, és a csatlakozás után még nőttek a különbségek a tagállamok e, között. Ezt a sokszínűséget figyelembe kell vennünk. És azt hiszem, hogy a közös agrárpolitika eddig tulajdonképpen nagyon jól működött. Köszönöm szépen, Albert Desz következik. Paolo. Köszönöm, Paolo. És köszönöm mind a két szakértőnek az előadást az új tagállamok képviseletében akár Lengyelországról, Magyarországról vagy Lettországról van szó, mindig lenyűgöz az, hogy ezeknek az országainak a gazdálkodói milyen hatalmas teljesítményt nyújtanak, akár kisüzemről, akár nagyüzemről legyen is szó. Különösen a családi gazdaságok által felépített gazdaságok nyűgöznek le. Mind a két szakértőtől azt hallottuk, hogy mennyire fontos az egyszerűsítés. Szeretnék, hogyha egyszerűbb lenne a rendszer. Hát ez kicsit egy wishful thinking marad, ez, erre vágyunk valamennyien. A parlamentnek és a tanácsnak sem sikerült azonban teljesíteni ezt, a, ezt az álmot, ezt a kívánságot és nem is rajtunk múlik, hanem inkább a tagállamokon, hogy mennyire egyszerű a rendszer. Tegnap este beszéltem a fiammal, illetve kitöltöttük a pályázati kérelmeket az idei évre, és idén először Németországban már nem léteznek történeti alapú támogatások. Mindegy, hogy szantóföld, vagy zöld terület, vagy gyep terület a támogatás ugyanaz, megszűnt a teljesen a termeléshez kötött támogatás, és mm, sokkal egyszerűbb volt most kitölteni mindent, mint korábban a pályázathoz. Be kellett adnunk a terület területet, mit termesztünk, tehát viszonylag egyszerű volt mindent kitölteni. Újra és újra el szoktam mondani, hogy sajnálom azt, hogy nem sikerül Európában gyorsabban egységesíteni a támogatásokat. Ha megnézzük, hogy egy hektárra jutó támogatás mekkora, akkor még mindig azt látjuk, hogy nagy az igazságtalanság a legtöbb új tagállammal szemben. Múlt héten az Európa-Ukrajnai delegáció tagjaként Ukrajnában jártam. És azt, azt, lát, azt láttam, hogy Lengyelország és az új tagállamok számára azért hasznos, előnyös az EU tagjai. Mert hogyha ukrán gazdákkal beszélek, ott is vannak nagy üzemek, akár ezer vagy annál nagyobb területet működtető gazdaságok is, de sokan azt mondták nekem, hogy például a tehenészetekben eh, jellemzően nagyon sok a kis, eh, igazán kis termelő és eh, az, hogy egyáltalán semmilyen állami támogatást nem kapnak, nincsen támogatás, mint az Európai Unióban, és emiatt a gazdák, különösen a kis termelők nem még annyi, annyi pénzzel se rendelkeznek, hogy megvegyék a vetőmagot. Ezért az Európai Unió tagállamaiban azért eh, rögzítenünk kell, hogy egész más a helyzet a támogatásoknak köszönhetően. Szikirszki kollega az előbb ugye beszélt a tervgazdaságról, a múltról. Azért vigyáznunk kell. Hát néha, amikor hétvégén otthon vagyok, és eh, az európai, az EU döntéseivel szembesülök, akkor néha akódom emiatt, hogy megint csak mintha a tervgazdaság felé haladnánk. Ezt, ez a ennek semmi köze a mezőgazdasághoz, és ezt még lehet, hogy ellenőriznem is kell, de egy fodrász azt mondta nekem, hogy már lassan előírják azt is, hogy milyen hosszú kábel kell, hogy működjön a hajszárító, hogy nehogy összetekeredhessen. Na hát, hogyha ez tényleg így van, akkor itt EP képviselőnek tényleg el kell gondolkozni azon, hogy mi az, amit szab szabályoznunk kell EU szinten, és mi az, amit nem szabad szabályoznunk. Az agrárpolitikában is figyelni kell, figyelnünk kell arra, hogy ne bonyolítsuk túl a rendszert, ne legyen túl sok előírás, és ebből a szempontból a két előadó, vagy maximálisan értétek, hogy az egyszerűsítés felé kell haladnunk. Köszönöm szépen, Máriát meg Tinez. Um, Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök annak, hogy az elnök úr itt van, és nem Olaszországban, úgyhogy Desz kollégához csatlakoznék ezzel a megjegyzéssel. Az előadók két nagyon fontos üzenetet mondtak el. Az egyik, hogy a SAPS rendszer természetesen nagyon fontos, és hogy a reformok is fontosak, és hogy meg kell nézni, hogy a változtatásnak, a reformnak is milyen költsége van. Amiről egy picit többet szeretnék hallani, az talán az, hogy a kifizetések milyen hatással voltak a két érintett tagállamra. Tehát például ez hozzájárult a termelékenységhez, vagy nem, hogy mi történt a vidéki területeken, mi történt a gazdaságok struktúrájának szintjén, tehát hogy a támogatások az előállított terményekben, a gabonákban és a maguknak a mezőgazdasági területeknek a struktúrájában valamilyen változást, jót vagy rosszat hoztak-e. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha ezekre a kihatásokra egy kicsit részletesebben kitérnének az előadók. És mind a két szakértőtől azt is szeretném megkérdezni, hogy amennyiben ugye ki kell lépni a SAPS rendszerből, akkor ennek milyen administratív költségei lennének, itt ugye beszéltünk már a 4,5 millióról, de hogy az új rendszerre való átállásnak konkrétan milyen költségei lennének. Bene, grazie Mária, de adesso io darei di... Köszönöm szépen, Mária. Most az előadóknak adom meg a szót, hogy röviden válaszolhassanak a kérdésekre, és aztán következik a következő blokk. Parancsoljanak, ki szeretne szólni a kettőjük közül. Panie Przewodniczący, Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy örömmel válaszolok erre a kérdésre. Azt gondolom, hogy a kérdések eléggé részletesek voltak, úgyhogy talán nem tudok mindegyikre azonnal válaszolni, de Csuzsevszki professzor, aki a második panel tagja, mindenképpen érinteni fogja ezeket a kérdéseket. Elmítettem az administratív terheket és költségeket, amelyekkel Lengyelországnak szembe kell néznie éppen most a SZAPS rendszer keretén belül. Úgyhogy csak meg szeretném ismételni, ha esetleg nem volt eléggé világos, amit mondtam, hogy a kérvényenkénti átlagos administratív költség 100 euró lenne hogyha 1,4 millió kérvényt nyújtanak be évente Lengyelországban, ezt könnyen kiszámítható, hogy mekkora összeget tesz ez ki. Ennek a zöme sajnálatos módon az ellenőrzések és az informatikai rendszerek ö, teszik ki, és itt ezek karbantartására gondolok, és fenntartására. Azt most nem tudom megmondani, hogy milyen változások lennének a költségek terén, ha új rendszerrel indítanánk, mert a nulláról kellene akkor kezdenünk mindent. És természetesen valamilyen interfészre is szükség lenne, hogy a közvetlen kifizetések vonatkozásában az új tervek keretén belül a cross-compliance-t is bevegyük, Nyilván sokat kellene számolni, és hát nyilván, hogyha felkérik erre Lengyelországot, meg is teszi, de hát meg kell várnunk a döntést. Úgy gondolom, hogy mindenképpen jelentős összegre rúgna az előkészítő szak. Pillanatnyilag folyik a vita, úgyhogy az elkövetkezendő évek során marad a SAPS. Azt nem tudom, hogy mi a helyzet a többi tagállamban, minden esetre ez a helyzet nálunk, Lengyelországban. Elnök, köszönöm szépen, Györfi úr, parancsoljon. Köszönöm szót, elnök úr. Néhány kérdésre szeretnék mindenképpen reflektálni. Szeretném egyértelművé tenni, talán az er-, első felszólásomban ez nem volt teljesen ki tisztázva nem célunk, hogy a SZAPSZ örökké tartson, és azt kőbevéssük. Magyarország nem azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a szapszot tartsuk meg mindörökké. Csak korábban már említettem, szeretnénk látni, hogy az átállás az hogyan, miképpen valósul meg, és hogy egyáltalán mik lesznek a későbbiekben a feltételek. Azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a mi álláspontunk szerint nem az átállás költsége a lényeg, hanem nálunk azzal is érdemben foglalkozni kell, hogy rendezetlen a birtokstruktúra. Jogszabályok vannak előkészítő, előkészítési szakaszban, és azokkal szeretnénk nagyon sok felmerült kérdést orvosolni. Valóban a családi gazdaságok teljesítménye az a magyar kormányzó pártok részéről is egy támogatandó teljesítmény. Azonban látnunk kell, hogy az integráció és a szövetkezés nélkül ezek, ezen gazdálkodó egységeknek a, a lehetőségei korlátozottak, és a versenyképességük is csak ebben a formában ö, biztosítható. Ugyanakkor látjuk, hogy akár szociológiai, akár a vidék népesség megtartó szempontjából nagyon nagy szereppel bírnak tehát a családi gazdaságokra kell építeni a jövő Európájának a vidéki részét. Ezért deklarált célként megfogalmazta a magyar kormány, hogy a pillanatnyilag 50-50 százalék -50 arányban a kisüzemek és a nagyüzemek által bérelt és használt földterületeket szeretné elmozdítani erről a szintről. Egy célként fogalmazta meg, hogy a földterület 80%-a a kisközepes családi gazdaságokhoz kerüljön. Mindezt annyira komoly cégként fogalmazta meg, hogy három, várhatóan kétharmados törvényben fogjuk ezt szabályozni, ez mind a földforgalomról, mind az üzemszabályozásról, mind pedig az integrációról minősített többséggel elfogadott jogszabályokban kívánunk rendelkezni. Talán ennyiben szerettem volna. Köszönöm szépen. Molto bene, grazie. Ringraziamo quindi questa prima... Köszönöm szépen. Köszönöm tehát önöknek az első szekcióban végzett munkát, és már is áttérünk a második blokkra. Itt a vidékfejlesztésről lesz szó. Első előadónk Elita Benge, a Lett Állami Mezőgazdasági Intézet vidékfejlesztési részlegének vezetője. A vidékfejlesztési programból nyújtott támogatás, kedvezményezetek és az agrárszektor helyzete címmel. Követi őt Emília Mohan, román mezőgazdasági minisztérium uniós ügyekért felelős államtitkára, a szubregionális gazdaság megerősítése a kistermelőket célzó új kappolitikákon keresztül Románia címmel. Elita Benga asszonyé a szó először 10 percben. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim! Köszönöm a lehetőséget, hogy előadást tarthatok, beszámolhatok a lettországi helyzetről. Ahogyan hallották, Agrárgazdasági Intézetben dolgozom. A 2007-2013 közötti időszak eredményeiről szeretnék alapvetően beszámolni, honnan indultunk, és hol tartunk öt évvel azután, hogy bevezettük ezt a programot. 2007-ben 113 ezer gazdálkodó volt, és 113 ezer gazdálkodó egységgel létezett, és kb. 708 ezeren laktak vidéki területeken. Azóta jelentős mértékben megváltozott a helyzet. A vidékfejlesztési politikánk négy fő tengely mentén került kialakításra. Az első javuljon a versenyképesség a mezőgazdaságban és az erdőgazdaság területén. A második tengely környezet és vidékfejlesztés. A harmadik az életminőség javítása, a gazdaság diversifikálása vidéken, és a negyedik volt a líderre alapozott megközelítés. 2010-ben már csak 83 ezer gazdaság létezett. Még visszatérve röviden a LEADER programra, a vidék fejlesztés szempontjából nagyon volt különös nagy jelentősége ezeknek a programoknak. Hol tartunk tehát 2010-ben, ahogyan röviden e, említettem, e, csökkent e, a az üzemek száma kb. 83 ezerre csökkent, és 680 ezer körülire csökkent a vidéki népesség. Tudjuk, hogy hasonló tendenciák voltak megfigyelhetők más, más országokban is Szeretnénk, ha nőne a vidék népessége, de sajnos inkább csökken. Hogyan osszanak meg a támogatások a különböző területek között a vidékfejlesztésben, az előbb említett négy tengelyre lebontva? Itt látják az arányokat. Az egységes terület alapú támogatási rendszert folytat a, különösen a hátrányos helyzetű területeken. Ezeken a területeken nőtt a támogatás, és kevesebbet adtunk ki az életminőségre és a termelés diversifikálására. Ez talán nem jó, de sikerült az intézkedésekkel a foglalkoztatási helyzeten javítani. Itt az eszközök felosztását látjuk, üzemekre történő lebontását kékkel az üzemekre eső arányszámot soroltuk fel, tehát mekkora üzemnagyság, milyen arányban van jelen a mezőgazdaságban. A, látjuk, hogy az első oszlopban nagyon kevés a támogatás, kb. 0,6 százalék esik ezekre az egész kis üzemekre. A legnagyobb támogatást a nagyüzemek kapják, a nagyüzemek ennek köszönhetően is jelentős mértékben tudták javítani a versenyképességüket, az egész világpiacon, például a gabonafélék tekintetében nagyon versenyképesek lettünk. Problémát jelentenek továbbra is a kisüzemek, akik változatlanul nagyon nehéz helyzetben vannak. Hogyha most kitekintünk egész Európára, akkor látjuk, hogy északon és keleten a zölde jelült területek azok, ahol a vidéki terület mintegy felén gabonát termesztenek. Ezek elsősorban azok az országok, amelyek a következő években szinte az egész világot elláthatnák élelmiszerrel. Tettünk egy összehasonlítás Lettország és Hollandia között az üvegházhatású gázemissziók tekintetében. Látjuk, hogy Lettország tulajdonképpen nagyon jól eh, fejlődött eh, abból a szempontból, hogy eh, a, egy hektára vetítve mekkora az emisszió, a, az üvegházhatású gázkibocsátás az agrárium területén. baloldalt látják, hogy sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, hogyha egy másik kritériumot alkalmazunk. Tehát Lettország egyrészt egy nagyon zöld és környezetbarát ország, és hogyha ugyanolyan kvótákat kell alkalmaznunk, mint más országnak, akkor elveszítjük a versenyképességünket, mert nem tudunk fejlődni. Nos, milyen eredményeket tett lehetővé ez a támogatási rendszer az egész agrár ágazatban? A mezőgazdaságban történő beruházások aránya 75 százalék, ez egy eh, nagyon jó, nagyon magas arány. Az eh, infrastruktúrába történő beruházások eh, aránya 7 százalék volt, az élelmiszerfeldolgozásra jut 10 százalék, az erdőgazdálkodás javítására 1 százalék, és az egyéb beruházásokra maradt 7 százalék. Hogyan is fejlődött Lengyelország 2003 és 2010 között? Annak nagyon örülünk, hogy a foglalkoztatási arány tekintetében elértük az EU-ban a legjobban teljesítő 15 országokat. De kicsit más képet kapunk akkor, hogyha nem hektára vetítjük a mezőgazdasági foglalkoztatottak arányát, hanem 100 ezer eurós termelési értékhez mérjük. Ezt látják a zöldel jelzett oszlop, oszlopokon, tehát a verseny, a termelékenységen még van mit javítanunk. Ebből az ábrából kitűnik az, hogy a válságkezelésünk elég jó és sikeres volt. A látjuk azt, hogy a bevételek tulajdonképpen nőttek, csökkent ugyan a foglalkoztatottak, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, viszont javult a termelékenység, és nem csökkent a termelés volumene. hosszú távú beruházásokra került sor jelentős mértékben, tehát itt a mérlegünk pozitív. Az agrárberuházások ugyan 2000, 2010-ig csökkentek, de utána megint elkezdődött az emelkedés, és látjuk azt is, hogy a bevételek is visszatértek a válságot megelőző szintre. Nagyon fontos a mezőgazdaságnak a támogatás, hiszen a bevételek 30-40%-át teszik ki a támogatások, azaz ez elengedhetetlenül fontos a mezőgazdasági üzemek számára. Átlagosan azt mondhatjuk, hogy a mezőgazdaság üzemekben foglalkoztatottak foglalkoztatottakra, egy foglalkoztatottra 6000 euró termelési érték jut, ami, ami nagyon alacsony. Tovább szeretnénk tehát javítani a versenyképességet is, és a termelékenységet is. Minden tagállamnak, különösen az új tagállamoknak más a helyzete, más kérdések a legfontosabbak, például Németországban, vagy ahol extenzív mezőgazdaságot folytatnak, a környezetvédelmi kérdések jelentősége is eltérő. Köszönöm szépen. És akkor most átadom a szót a következő előadónak, Emilia Mohánról van szó, a Román Mezőgazdasági Minisztérium uniós ügyekért felelős államtitkáráról. Tessék önni a szó. Uh, bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Köszönöm szépen a szót, és mindenkit szeretettel üdvözlök én is megpróbálom röviden, kb. 10 percben bemutatni, hogy a román kisgazdák szempontjából hogyan értékelhetőek az Európai Uniós politikák. Meg fogjuk nézni a bizottság javaslatait és mindazt, ami a csatlakozás óta történt. Két periódust vizsgálunk, ezeket fogom majd összehasonlítani, a 89 és az előtti helyzetet, illetve a 2012-es helyzetet. Nézzük csak meg ezt a szlájdot, és nézzük meg a konkrét számadatokat. egész millió hektár volt a mezőgazdasági terület, és ez úgy, osztott, úgy oszlott meg, hogy 28% intenzív gazdálkodás, és 58% pedig egyéb mezőgazdasági terület, És a mezőgazdaság liberalizációja viszont nagyon komoly változásokat hozott, összesen 9,7 millió volt már a mezőgazdasági terület, ezen 12 ezer mezőgazdasági egység működik, amely intenzív gazdasági tevékenységet folytat, ez 5 millió hektárt képvisel, és további 900 megélhetést biztosító mezőgazdasági terület, ez összesen 3 millió hektárt fedett le. Van egy olyan szegmens is, amely a középméretű gazdaságokat tartalmaz, ez 1,7 milliárd hektár, és a nem megművelt földek pedig 2 millió hektár tesznek ki, ezek ugye nincsenek benne a SAPS-ban. Ezen a grafikonon már sokkal egyértelműbben látszik mindaz, amit az imént elmondtam, hiszen itt láthatóak a különböző kategóriák és a különböző leosztások, tehát láthatóak a kisméretű, a közepes és a nagy intenzív gazdaságok, és az is látszik, hogy ezek milyen arányban jelennek meg Romániában. Ami számunkra legfontosabb, aztán a grafikon első része, itt láthatóak a kicsi gazdaságok 1 és 10 hektár között, ezek körülbelül az összes gazdaság 93%-át képviselik, és a teljes földterület 32,3%-át fedik le a szapszos területeknek. Aztán, hogyha megnézzük ezt a grafikont, az 1 és 5 hektár közötti területeket, ahol a legnagyobb problémák jelentkeznek, akkor itt viszonylag jó eloszlást tapasztalunk, viszonylag egységes eloszlást tapasztalunk. Itt meg kell néznünk a pozitív és a negatív aspektusokat is, csak a Hillhop és Tulcsa megyét szeretném itt kiemelni. Ez a kettő szerepel pirossal. Itt nagyon alacsony a kicsi gazdaságoknak az aránya ennek a, a magyarázata az, hogy Ilfov régió, Bukarest körüli régió, ahol kevés a mezőgazdasági terület, és Tulcsa pedig az a megyénk, amely a legkevésbé benépesült, tehát itt viszonylag alacsony a kisebb gazdaságok aránya, ez a Duna deltájában található megyénk. És hogy milyen következtetés lehet ebből levonni, ez talán az, hogy bizonyos szektorokban és bizonyos régiókban nagyon sok a közepes méretű gazdaság, amelyek nem termelnek eleget, és a versenyképességük sem megfelelő. És hogyha megnézzük a további aspektusokat is, akkor azt látjuk, hogy ezek blokkolják azokat a területeket, amelyeket más gazdák hatékonyabban felhasználhatnának. És hogyha regionális szinten jobb lenne a szervezettség, akkor az általános termelékenység növekedést jelentene a legfontosabb közérdekű termékek területén, termékek és termények területén. Természetesen meg kell néznünk a különböző kulturális elemeket, a tájelemeket, illetve az a falusi turizmus lehetőségeit is, hiszen ezek is hozzájárulhatnak egy vidéki terület megtartásához és fejlesztéséhez. Úgy vélem, hogy nem kell részletesen elmagyaráznom azt, hogy a kommunizmus utáni időszakban a vidéki közösségeket egyszerűen szétverték és megsemmisítették a hatalom képviselői, és létrehozták azokat a TS-eket, amelyek mindenért felelősségek, mindenért felelősek voltak. Magántulajdon ugye nem létezett, mindent államosítottak, és a, ezek a jellegű termelő szövetkezetek léteztek évtizedeken keresztül. A különböző aspektusokon kívül a demográfiai aspektusokat is figyelembe kell venni, például, hogy bizonyos területek teljesen elnéptelenedtek, mert egyszerűen nem lehetett mezőgazdasági tevékenységet folytatni. És most nézzük meg, hogy mennyire életképesek ezek a gazdaságok. Hát, eh, hogyha megnézzük, hogy mi a háztartások legfőbb bevétele, akkor azt látjuk, hogy a teljes bevétel 37,6%-át a mezőgazdaság adja, ez tehát a legnagyobb része a családok bevételének. Itt is sok esetben ugye saját maguk által megtermelt javakat fogyasztanak, és a vidéki területeken a mezőgazdaságból származó bevétel csak a háztartások 9,1, a a háztartásokban csak a bevételek 9,1%-át teszi ki. Sajnos ezeknek a háztartásoknak sokszor nagyon alacsony a bevételük, és ezzel csatlakoznék ahhoz, amit az előző hozzászóló elmondott a piachoz való hozzájutás eléggé korlátozott, és a termény diversifikáció sem valósul meg. A vidéki területeken, Romániában egyébként alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, mint a városi területeken, ugyanis létezik egyfajta biztonsági háló, amivel meg lehet tartani a munkahelyeket, sőt új munkahelyeket is lehet teremteni. De aztán van itt még egy aspektus, amit figyelembe kell venni, ez pedig az, hogy egyre több az idős ember. Az 55 éven fölüliek aránya nagyon magas, és egyre nagyobb, és ez természetesen kihat a fiatal gazdákra is. Mi mindenképpen ösztönözzük a fiatal gazdákat abban, hogy mezőgazdasági tevékenységbe fogjanak. A mezőgazdaság versenyképességét természetesen nem csak az befolyásolja, hogy milyenek a gazdák, illetve hogy mekkorák a területek, hanem az is, hogy az értékesített termékben mennyi a hozzáadott érték. A hagyományos termékekre is szeretnék röviden kitérni most. Ugyanis ezek a hagyományos termékek is rendkívül fontosak. Meg kell néznünk ezen kívül azt a keres kereskedelmi potenciált is, amelyekkel ezek a gazdaságok rendelkeznek. És mindenképpen olyan politikákat kellene létrehoznunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdák választhassanak, hogy milyen típusú termelést kívánnak folytatni, és hogy ezek a lehetőségek mind fenntarthatóak és természetesek legyenek. az is látható, hogy a 9000 farm közül 350 ezer hasonló jellegű 2 és 8 UDE között helyezkedik el, és ezek általában 4-5 hektáros területek. Az 1 és 5 hektáros kategóriában nagyon sok gazdaságban növénytermesztés és állattenyésztés is folyik, ez ugye a, a versenyképességet azért javítja ez a fajta diversifikáció. És most szeretnék néhány olyan intézkedésről beszámolni, amelyek most már tervbe véve, és megnézzük azt, hogy ezeknek milyen kihatásuk lehet. Az első pillérnél, a közvetlen kifizetéseknél nagyon sok új jogszabály van, illetve a CNDP a növény- és állattenyésztésnél egyelőre sajnos eléggé alacsony szinten van. Ami a kettes pillér első és második tengelyét illeti, itt nagyon fontos a modernizáció, a termelői csoportok ösztönzése, a továbbképzés, és a második tengely alatt pedig a rossz természeti helyzetben levő hegyi területeket próbáljuk segíteni vagy fejleszteni. És akkor most nézzük meg a tendenciákat. Azok a politikák, amelyek a csatlakozás után léptek érvénybe, az egy-két hektáros területek számát csökkentették, és folyamatosan növekedett a nagyobb hektáros területek aránya, a két-három, vagy három-négy, vagy négy-öt hektáros területek, vagy gazdaságok aránya. Például a 141-es intézkedés nagyon komoly eredményeket hozott, nagyon nagy volt az igény a 141-esre, ez a diversifikáció tekintetében nagyon pozitív szerepet játszott. Tudnék erről további részleteket is mondani, de inkább néhány képet mutatnék arról a területről, ahonnan én is származom, és úgy gondolom, hogy ezek a képek önmagukért beszélnek. Tehát függetlenül attól, hogy milyen nagy erőfeszítést teszünk, a kicsi a kicsi területek és kicsi gazdaságok életképességét biztosítani így is nagyon nehéz feladat. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście przekaz. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszámolót, és köszönjük a képeket is, mert néha képek sokkal többet fejeznek ki, mint maguk a szavak. Úgyhogy köszönjük szépen. Szeretne valaki hozzászólni, és a vitába bekapcsolódni. Grátele úr! Köszönöm szépen! román gazdálkodóktól hallottam, hogy a román kormány egy új adót akar bevezetni. Egy speciális adót, amelyik a mezőgazdasági jövedelmeket kívánja megadóztatni. Valójában ez az adó, amit a román kormány be akar vezetni, ez valójában a közvetlen kifizetéseket adóztatná meg erre utal az is, hogy azoktól, akik nem fizetik be az adójukat, azoktól az adót úgy vonnák le, hogy a közvetlen kifizetésből vonnák le az adót. Ezt én nagyon-nagyon visszásnak tartom, mert itt a mezőgazdasági bizottságban nagyon sokat tettünk azért, hogy az új tagállamokban növekedjen a közvetlen kifizetéseknek az összege. Különösképpen Romániában és a balti tagállamokban, azért, hogy ezekben a tagállamokban a gazdáknak a korábbi hátránya megszűnjön. Ez a pénz ez nem a levegőből van. Ezt a pénzt, amivel most többet fognak kapni majd a román gazdák is, ezt alapvetően régi tagállamok gazdáitól kellett elvetni, hogy a román gazdáknak több jusson. Nem azért hajtottuk végre ezt az átcsoportosítást, hogy a román kormánynak legyen több adóbevétele, hanem azért hajtottuk végre ezt az átcsoportosítást, hogy a román gazdáknak legyen több támogatása, hogy ne legyenek hátrányban. Tehát azt gondolom, hogy amit a román kormány itt tervez, illetve már el is döntött, az nem fair, az nem igazságos, ez nem helyes Éppen ezért azt hiszem, hogy a román kormánynak vissza kell vonnia ezt a speciális adót, különösképpen azért, mert ez az adó, ez egyébként ellentétes lehet az európai joggal is. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę o kolejne. Nagyon köszönöm. Chętny a zabrania głosu? Valaki szeretne még hozzászólni? Parancsoljon. Ja, Vorsitzender, ich habe äh, drei... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is kiegészítésképpen kérdezni valamit. A kistermelők támogatását én is nagyon fontosnak tartom. Elhangzott, hogy fontos lenne a vidék megtartó képességét erősíteni, maradjanak ott az emberek. Ebből a szempontból lényeges a fiatal gazdáknak nyújtott támogatás. A kérdésem az, milyen üzemméretet ajánlana ön a fiatal gazdáknak, akik el akarják kezdeni a mezőgazdasági termelést? Melyik lenne a legoptimálisabb üzemméret a számukra? A második kérdés, ez talán inkább az első körbe illeszkedett volna. Nagyon sok országban vannak olyan területek is, amelyek, hát hogy is fogalmazok, amelyek nincsenek regisztrálva, nem a SAPS alá tartoznak. Romániában két millió hektár így parlagon hever, ezeket lehetne használni, ezeket a földeket. Gondolkoznak valamilyen megoldásban, hogy mit, lehet, mit lehetne kezdeni ezekkel eh, a parlagon fekvő területekkel? Európától várják a megoldást, vagy pedig eh, azt mondják, hogy eh, hosszabb távon majd inkább természetvédelmi területekké kell tenni ezeket. És végül a vidékfejlesztés kapcsolatban, ugye újra és újra visszatérő a vita, hogy az első és a második pillér esetében megmaradjon-e a tagállamok társfinanszírozása. Mi az ön véleménye a második pillérben? Megmaradjon-e a tagállami társfinanszírozás? Köszönöm szépen. Wojciechowski úr parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretnék én is egy kérdést feltenni. Az első hozzászóló vagy kérdező említette, hogy egy különadót akarnak kivetni a, a közvetlen kifizetésekre. Úgy tudom, hogy Lengyelországban is ilyesmit terveznek, és már tiltakoznak a gazdák. Gondolom, hogy ez nagyon negatívan befolyásolna a gazdák helyzetét Romániában is, és hát úgy tűnik, hogy Lengyelországban is ott hasonlót terveznek. Most visszatérnék arra, amit Mohan asszony mondott. Mohan asszony azt említette, hogy Romániában két millió hektárnyi földterület parlagon hever. Hogyan kapcsolódhatna ez a közvetlen kifizetésekhez? Nekem az a benyomásom, hogy ez a parlagon fekvő terület, illetve ennek a nagysága aránytalan ahhoz képest, hogy mennyi a közvetlen kifizetés. Tehát minél alacsonyabb a közvetlen kifizetések összege, annál nagyobb terület maradt ugaroltatva, vagy parlagon. Ön is lát ilyen összefüggést, és hogyan ítéli meg a közvetlen kifizetések kérdését? Én tudom, hogy Románia és egyébként Lengyelország is a legalacsonyabb szinten részesül a támogatásokból. Köszönöm, Desz úr! Köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, mert úgy tűnik, hogy tervezik a közvetlen kivizetések megadóztatását. Hát nagyon gyorsan meg kell ellenőriznünk kell, hogy ez egyáltalán összeegyeztethető az európai joggal. Lehetetlen az, hogyha most itt a kelet-európai országok kormányai lefölözik a közvetlen kifizetéseket. Én Németországban mindig azért küzdöttem a gazdák körében, hogy a közvetlen kifizetés egy adott százalékát arra használjuk fel, hogy igazságosabbá váljon a támogatások elosztása Európában, hogy ők mondjanak le a támogatásuk egy részéről. És ha most elmondom a gazdáknak, hogy Romániában azt tervezik, hogy majd az állam szépen beszedi ezt a pénzt, akkor nem számíthatok arra, hogy a német gazdák megértést fognak tanúsítani a támogatások újraelosztásával kapcsolatban. Kérdezem a román szakértőtől, a mostani kormány tervezi ezt, vagy már az előző kormány tervei között is szerepelte ez a különadó? Ugyanis nagyon határozottan fel kell lépnünk ez ellen, ez nincs, nem egyeztethető össze a támogatások igazságosabb elosztásával, hogyha valami kormány akarja ezt lefölözni. Ha nincsenek további kérdések, talán én magam tennék fel még egyet. Mi a helyzet a szántóföldi területek státuszának megváltozásával? Mi a tendencia? Mert úgy látjuk, hogy nagyon sok országban vár ránk ez még. Röviden el tudnám mondani, hogy önnek erről mi a véleménye? Może w takiej samej kolejności, jak żeśmy referowali wcześniej. Czy... Talán akkor abban a sorrendben adnék önöknek szót, ahogyan az előbb is szót kaptak. Asszonyom, parancsoljon. Mm, Attiecībā uz Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ami a különadót illeti, hát ha mi kormányunk ilyet tervezne, hát ennek nyilván senki nem örülne. Itt olyan bevételekről van szó, amelyeket a gazdák kapnak, és hát azért a kormányok döntetnek úgy, hogy a, ezeket a jövedelmeket megadóztatják. A közepes méretű gazdaságok az EU-ban jelenleg érvényes felosztás szerint minimum 16 ezer eurót kapnak. És nem a terület nagysága számít, hanem az, hogy mit lehet kezdeni ezzel az adott területtel. Az is fontos, hogy hol helyezkedik el az adott földterület, és milyen tevékenységet lehet folytatni az adott területen. A legfontosabb tehát az, hogy melyik régióban, hol van igazán fejlesztésre szükség. De nem azt akar javasolni a kormány, hogy mit termesszenek a gazdálkodók, csak fontosnak tartja a konzultációt a gazdákkal, akik azután saját maguk döntenek. Hogyha kis és középméretű üzemekről beszélünk, ugye hazánkban az üzemek 80-90%-a kisüzem, és nem tudjuk természetesen az összes üzemet bevonni ezekbe a konzultációkba. Az üzemek nagy része egyébként nagyon idős gazdák által működtetett vállalkozás, ezért nagyon fontos, hogy minél több fiatal gazdálkodót nyerjünk meg a mezőgazdasági termelésnek. De azt látunk el, hogy a mezőgazdaság, a gabonatermesztés, az állattenyésztés olyan tevékenységek, ahol minden nap nagyon keményen kell dolgozni. Semmilyen technológia nem helyettesíti a gazdákat. Nem mondhatja azt egy tehenész, hogy kedves tehén, ma nem foglak megfejni. Vannak azért olyan fiatalok, az új generáció képviselői, akik érdeklődést mutatnak a mezőgazdaság iránt, vannak fiatal gazdák, és lehet talán be lehetne vezetni mm, olyan konstrukciókat, hogy ne kelljen 7-7 napján napi 24 órában dolgozni, hanem valamilyen több műszakos rendszerben. A kérdés lényege az, hogy mit akarunk fejleszteni, és ebbe az irányba döntsünk. A kis termelőknek el kell gondolkozni azon, hogy milyen piaci résekre termelhetnének különleges, sajátos termékeket. Aztán itt van a biogazdálkodás, vagy feldolgozás speciális területei. Ez is számos lehetőséget nyit a kis gazdálkodók számára. Pani Emilia Mohama. Köszönöm szépen. Parancsoljon a következő hozzászóló. Angolul fogok beszélni, talán akkor jobban haladunk. Nos, ami az adókat illeti, szakértőként azt kell mondanom, hogy nem igazán örülök ennek a politikának. Már is komoly problémákat vet fel a gazdák számára, Hát fogalmazzunk úgy, hogy a román kormány kísérletként vezette be, hogy a költségvetést egy kicsit megnövelje jövedelmi oldalról. A nagy gazdaságok mondjuk úgy, hogy nem igazán érzékelik azt a problémát, hogy a közvetlen kifizetésekből adót kell, hogy fizessenek, a gond azonban a közép- és kisvállalkozásoknál jelentkezik. Ők már ö, panaszkodtak, és ö, elmondták, hogy ö, ez a zsebükből húzza ki a pénzt, és ö, azt is, hogy talán nem érzik úgy, hogy fair lenne, hogy így még inkább megfosszuk őket jövedelmüktől. Nálunk ugyanis igen alacsony a közvetlen kifizetések szintje. Még annak ellenére is, hogy csak a bevezető szakban vagyunk, és ezt még a nemzeti költségvetésből ki tudjuk igészíteni. Ami a fiatal gazdákat illeti, nem hektár szintben gondolkodunk, inkább azt szeretnénk, hogy sikerre járjunk a fiatal gazdák meggyőzésében, hogy bevonjuk őket a mezőgazdaságba, főleg az első pillér keretén belül. És gyakorlatilag ez a célja az egyszerűsített rendszernek, hogy a kis gazdákat és a fiatalokat vonzuk ebbe a rendszerbe. A legnagyobb gond, ami szintén felvetése került, ez a két millió hektáros kérdés, Romániában a parlagon heverő földek kérdése. Hát ez jellemző probléma. Először is a két millió hektár nem része az Ajaxnak. Tehát nem fizetnek értük. Azonban fel lehetne használni ezt a földet 2014-től főleg, amikor is liberalizálódik a föld kérdés, akkor ezeket is be lehetne vonni, ezeket a területeket a rendszerbe. És minél több föld kerül a rendszerbe, annál alacsonyabb a kifizetés, nem 9,5-tel osztjuk, hanem 9,5 plusz két millióval, úgyhogy ez további problémákat szül. Because most of them are, uh, let's say, virgin. Persze tudnak ők is számolni, mert a legtöbb a szűzföld, nem pedig termelő terület. Nyilván ezeket bevehetnék a zöldítésbe. De hát azért nem olyan egyszerű zöldíteni, bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Aztán Azt hiszem elhangzott egy kérdés a társfinanszírozásról is, ami a tagállamokat illeti. A legnagyobb gond, legalábbis ahogy én tudom, a tagállamok részéről a társfinanszírozással, hogy a regionális költségvetések nagyon alacsonyak. És a legtöbb projekt annak ellenére, hogy európai finanszírozási részbe, részt is élvez, nagyon nehezen kapja meg a részesedését a költségvetésből. Ugyanis ez a helyzet helyi szinteken. Nos, ami a tendenciákat illeti, ön azt kérdezte, hogy mik az új tendenciák, a mezőgazdaságban. Azt hiszem, hogy ami minket illet, a siker történet, amelyről beszámolhatunk nálunk, az, hogy hogyan tudunk bio élelmiszereket előállítani. Egyre több gazdaság áll át hagyományos gazdálkodásról ökológiai jellegűre, biogazdálkodásra, és szerintem erre a tendenciára büszkéknek kell lennünk. Mert kisüzemi méretekben ez elég nehéz vállalkozás, de fejlődő tendenciát mutat. Exportországá váltunk. Februárban Bilfachban jártam, az egyik legjelentősebb biogazdaságban, amely partnerünk, és tényleg sok szerződést sikerült kötnünk. Azt gondolom, hogy ez azért nem rossz. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. Jeszcze pan poseł Jar, dodatkowe pytania. Bardzo proszę, panie Köszönöm szépen. Úgy látom, Jár még egy kérdése van, parancsoljon. Ja, ich habe nur noch mal eine Nachfrage oder fürs Protokoll. Igen, elnök úr, a jegyzőkönyvnek mondanám. Gladfeder kollégának mondtam valamit, ami azt hiszem eh, talán elveszett. Eh, itt hát nagy különbség az, hogy mondjuk egy jövedelmet hogyan az adóztat meg egy tagállam, jó, ez tagállami belügye, de az már európai ügy, hogyha a közvetlen kifizetéseket adóztatják meg közvetlenül. Úgyhogy itt kérem a szakbizottság elnökét, hogy ennek mi járjon utána hivatalosan, kérdezzen rá, hogy mi a helyzet, mert megadóztatni a közvetlen kifizetéseket közvetlen módon, az szerintem nem összeegyeztethető az európai joggal. Ennek semmi köze a jövedelemhez, a jövedelem megadóztatásához. Nem akarom itt vel húzni a vitát, de további tájékozódást tartok szükségesnek, meg kell néznünk, hogy ennek hogyan lehet nyomára menni, vagy ezt tovább vinni ezt az ügyet. Nie wiem, czy to było pytanie, czy raczej forma e, opinii, ale jeśli można, e, jeśli... Köszönöm szépen, nem is tudom, hogy akkor ez most kérdés volt, vagy vélemény de azért szeretném megkérdezni, hogy a másik szekció hozzászólói szeretnének-e még egyszer nyilatkozni. Hogyha nem, akkor engedjenek meg az elnök részéről egy megjegyzést. Beszéltünk a hagyományos élelmiszertermelésről, és szeretném megkérdezni, hogy ettől a trendtől most úgy tűnik, hogy elmozdulnak, és hogyha igen, akkor mik ennek az okai? beszélt arról, hogy a hagyományos termelésről a biotermelésre történő átállás, tehát hogy ez hogyan néz ki? Nem pont így van. Én azt mondtam, hogy a hagyományos termelés működik, és jól működik. Nagyon sok hagyományos olyan gazdaságunk van, ahol például olajat készítenek, és ez nagyon jól működik, ezek hagyományos eljárások, de nem biotermékek. Tehát ez a kettő ugye nem versenyez egymással, mert az egyik hagyományos eljárással készült, és erre a hagyományos piacra termel, a másik pedig a biopiac, és hát ez nyilván még jobb. Bardzo dziękuję. Zamykamy tą część. Dziwne, że Martin w ogóle nie zabiera głosu dzisiaj. Co się stało? Köszönöm szépen. Martin úgy látom, hogy nagyon csendben ül, hát ez igen szomorú, hát egy ilyen vitához talán hozzánk kellene szólni. De akkor, hogyha nincsen további hozzászóló, akkor nézzük a kap átfogó társadalmi-gazdasági hatása című harmadik szakaszt. Úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen az előző két panel összefoglalásaként is felfogható. Andrzej Csazsevszkinek fogom először megadni a szót a Pozdani Közgazdaságtudomány Egyetem tanárának, és a közös agrárpolitika mechanizmusainak hozzáigazítása az unió tagállamainak elvárásaihoz és a lengyel mezőgazdaság érdekeihez címmel fog most hozzászólni. Remélem, hogy ez a hozzáigazítás, ez önmagában elképzelhető, és hogy a végső válasz az lesz, hogy igen panowie posłowie. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást. Már másodszor van részem egyébként ebben az örömben és megtiszteltetésben, mert már korábban is meghívtak eh, engem az önök szakbizottságába. Számomra is nagyon fontos eh, tapasztalat eh, és élmény az, hogy itt lehetek. Elsősorban a Lengyelországgal speciálisan foglalkozó részeket későbbre hagynám. Az előttem szóló már elég sokat beszélt eh, sajátos lengyel szempontokról, én most eh, másra szeretnék koncentrálni az előadásomban. A Poznani Közgazdaságtudományi Egyetemen eh, tanítok eh, makrogazdaságot eh, és élelmiszerpiacokkal foglalkozom. A fakultásunknak ez a része azt vizsgálja, hogy az élelmiszer előállítása, feldolgozása hogyan illeszhető a makrogazdaságba. Az előadásomban megpróbálom a közös agrárpolitikát is egy rendszerként leírni és elemezni. Lengyelország ugye 2004-ben csatlakozott az EU-hoz, és lehet, hogy most már olyan értékelést tudunk adni, ami esetleg univerzálisnak is minősülhetne. Sikorszki úr azt említette az előbb, hogy egyre kevesebb az ilyen általános érvényű elemzés, és egyre inkább egyénre szabottan vagy individualista módon végezzük az elemzéseket. Én azért néhány általános megjegyzést is tennék. Amikor általában eszközökről, intézkedésekről beszélünk, ez szerepet kap egyfajta paradigmaváltásban, és meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. A kap 2014-től is változni fog, és a közös agrárpolitika kapcsán mindig nagyon sok volt az érzelem, ellenmondásos érzelmek is, olyan megoldások születtek, amelyek nem voltak mindenki számára elfogadhatók. De most összességében valamilyen közös nevezőt kell találnunk. Az első pont az, hogy hogyan zajlik a küzdelem, az úgynevezett liberális opció és az állami opció között. Hogyan tudnánk egy társadalmilag, szociálisan kiegyensúlyozottabb mezőgazdaságot létrehozni? Ez a fő kérdés azok a megoldások, amelyek eddig születtek, hogyha megnézzük, a liberális opció a verseny erősítésére, növelésére helyezte a hangsúlyt, valamint arra, hogy hogyan lehet eh, a világpiacra jutást eh, erősíteni, hogyan lehet eh, a mezőgazdaságból erőforrásokat más területekre átcsoportosítani, hogyan lehet a termelési költségeket csökkenteni, valamint a megfelelő szükséges erőforrásokat előteremteni. A másik opció az úgynevezett államra alapozott alternatíva. Itt az érveket, az emellett érveket a következőképpen lehetne összefoglalni. A mezőgazdaságból származó fölöslegeket át kell terelni más területekre. De vannak olyan eszközök, amelyeket, amelyek nem mobilak ha szinergiahatásokat akarunk érvényesíteni, akkor sokszor azt látjuk, hogy a mezőgazdaságban monopól és oligopol struktúrák jönnek létre. És sokszor a külső tényezők hatása nagyon negatív. Tehát, hogy most a közgazdászok nyelvezetét használjam, nem lehet internalizálni a költségeket. A közjavakkal való ellátottság folyamatosan csökken, és egyre több olyan termék van, amelyet nem tudunk értékelni. Hogyha konfliktus merül fel, vagy dilemmák lépnek fel az EU-ban, akkor gondolnunk kell arra, hogy mennyi változás zajlott eh, a mezőgazdaság megítélésében és értékelésében. Most már a mezőgazdaságtól is elvárjuk a szociális szempontok eh, figyelembevételét, hogy szociálisan kiegyensúlyozott legyen a mezőgazdaság is. Ez egy nagy paradigmaváltás, váltás és ennek több oka is volt, hogy ez így alakult. Először is biztosítani kell gazdasági, szociális és környezetvédelmi egyensúlyt a mezőgazdaságban is. Azután változásokra van szükség a tekintetben, hogy kezek között feleslegeket hova csatornázzuk át a globalizáció körülményeik között a, mint egy a fölösleg 35%-a gyakorlatilag elszivárog, vagy nem hasznosul, vagy olyanokhoz kerül, amelyek végül is vagy, vagy az élelmiszer feldolgozással foglalkoznak, vagy az értékesítéssel, és végül a számlát a fogyasztó fizeti meg. De fontos lenne, hogy ez a keletkezett érték a termelőnél maradjon, vagy visszakapja a termelő ezt a keletkezett értéket. Ezért alakult ki az EU támogatási rendszer. Ez nem privilégium a termelők számára, hanem hogyha kiegyensúlyozott gazdaságpolitikát akarunk folytatni, akkor a közvetlen kifizetések, illetve a keletkezett plusz érték, az vissza kell, hogy kerüljön a termelőhöz. A globalizáció körülményei között a gazdák most már egyre inkább csak kereskedelmi, gazdasági tényezőkkel foglalkoznak, más tényezőkkel nem, mert ezeket a piac nem értékel. Ide tartozik például a környezetvédelem, vagy a környezetszennyezés. szennyezés a, ennek a gazdasági plusz te ért értéknek az újra elosztásakor figyelembe kellni a társadalmi elvárásokat is. Az ipari modell olyan helyzetet eredményez, ahol is bizonyos régiók, elsősorban a rossz adottságú régiók olyan helyzetben vannak, hogy a fogyasztói árak növekedni kezdenek, és romlik az élelmiszerbiztonság. Ezért az agráripari modellnek szerintem lassan vége lesz, és új modellre van szükség. A makrogazdasági érvek már nem kielégítőek a mai időkben. A szociális és a környezeti szempontokat kell egyre inkább figyelembe venni, ezt a korábbi modell teljesen figyelembe hagyta, ezért van szükség most paradigmaváltásra garantálnunk kell azt, hogy intézményi támogatást kapjon ez a modell, csak így tud teljesülni, megvalósulni, különösen olyan időszakokban, amikor csökkennek a természeti erőforrások és a pénzforrások is szűkösek. Hogyha többet szeretnének megtudni arról, hogy milyen jelentősége volt a közös agrárpolitikának, akkor mindek előtt a következő szempontokat kell figyelembe venni. Vannak olyan területek, ahol a kap javítja a hatékonyságot, sokkal jobban, mint bármilyen más gazdasági mechanizmus. Olyan területek ezek, ahol az EU a második pillér jelentőségét hangsúlyozza, tehát a vidékfejlesztés, azután a külső tényezők, hogy a mezőgazdaság által előtött javakat közjavaknak kell tekinteni. Az élelmiszerbiztonság a következő nagyon fontos kérdés. Hogyan lehet biztosítani, hogy megfelelő mennyiség és, ami még fontosabb, biztonságos, kiváló minőségű élelmiszert tudjunk biztosítani a fogyasztóknak meg kell őrizni a megfelelő egyensúlyt. Tehát egyrészt gazdaságirányításra van szükség, jó gazdaságirányításra, másrészt pedig szociális és környezetvédelmi kérdések területén is megfelelő irányítás kell, és ezt a kettőt kell kiegyensúlyozni. Ez sokszor rendszer problémát okoz. A kap nem működik az egész az EU e vagy az EU minden polgára számára, de azt látnunk kell, hogy a tagállamokban eltérőek a szociális igények, szükségletek, elvárások, a gazdaság is természetesen sok különbséget mutat. És ahhoz, hogy az aránytalanságokat meg tudjuk szüntetni, vagy le tudjuk építeni, csökkenteni tudjuk, arra van szükségünk, hogy megváltoztassuk eh, a, eh, a hozzáállásunkat, eh, és bár eltérőek a gazdasági, szociális, környezetvédelmi körülmények, a kapnak tudnia kell kezelni a különbözőségeket, és így kell megtalálnunk a kompromisszumot, ami az előző 2007 és 2014 közötti költségvetési időszakban is nyilvánvaló volt. Mik a különbségek Közép- és Kelet-Európa és Európa többi része között? Nyilvánvaló, a növekedési potenciál eltérő az agrártermelés tekintetében is, a közvetlen támogatás hatékonysága relatív magasabb, mint a régi tagállamokban. A környezetvédelem is talán jobb helyzetben van még a közép- és kelet-európai országokban. Ezért vannak bizonyos tartalékaink, amikor a hagyományos iparosított mezőgazdaságról áttérünk egy új modellre. Ha figyelembe vesszük azt, hogy milyen sok a potenciál Közép- és Kelet-Európában, akkor azt hiszem diversifikálni lehetne a vidéken a különböző tevékenységet. Meg lehetne osztani, hogy mik, milyen feladatokat tudnak eh, az EU-15-ök, illetve az új tagállamok jobban ellátni. Lengyelországban például sok a fiatal gazda, viszont kevés a technológia, ez az egyik nagy hátrányunk, nincs elég fejlett eh, technológia, és ez mindenképpen egy korlát, eh, tehát mások a beruházási igényeink. Hogyha hosszú távra akarunk kitekinteni, akkor ezek azt hiszem evidenciák mindenki számára. Myślę, że Nagyon köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon sok érdekes kérdés fogalmazódott meg bennünk az előadás nyomán. A következő előadó pedig Martin Zimmermanis Lettországból, a Lett Vidéki Tanácsadó és Képzési Központ az igazgató tanács elnöke, a kap hatása Lettország társadalmi gazdasági fejlődésére. Önnek adom meg a szót, parancsoljon. Paldies par iespēju sejt, latvés valóda, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy lett nyelven tarthatok előadást, és számolhatok be Lettország helyzetéről, illetve arról, hogy milyen hatása a kapnak, milyen hatása volt a kapnak Lettország társadalmi gazdasági fejlődésére. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki támogatott minket, és javaslatokkal segítette a vidékfejlesztési munkánkat. Előadásomban elsősorban arról fog beszélni, hogy miben gondolkozunk inkább mezőgazdaságban, vagy összességében a vidék fejlesztésében. Ez a kérdés felvetődik egész Európában. Összefügg mindez a közös agrárpolitika reformjával is. Szeretnénk Lettországban is és Európában elérni azt, hogy fejlődés történjen a vidéken is. Az elmúlt években társadalmi-gazdasági kiüresedést figyelhettünk meg vidéken. Jellemzően a népesség elvándorol vidékről a városokba, ez felgyorsult a szovjet rendszer összeomlása után. A termelékenység, a mezőgazdaságban nagyon visszaesett, drámaján csökkent. A közvetlen terület alapú kifizetések számítanak mondjuk referenciaértéknek, a eh, szovjet eh, kolhoz-szerű mezőgazdaság összeomlása után eh, természetesen nagyon boldogok voltunk, hogy visszatértünk Európába, hogy részesei lettünk a közös belső piacnak, de az indulásunkori induló helyzetünk egész más lett volna, ha nem éltünk volna a szovjet rendszerben, de hát sajnos ezzel már nem lehet változtatni. A szovjet rendszer alatt éltünk évtizedekig, és ez magyarázza azt, hogy miért gondolkozunk és érzünk sok tekintetben máshogy a lett mezőgazdaság fejlődésével kapcsolatban. A fiatalok egyre nagyobb arányban költöznek el vidékről a városokba. Hogyan Mm, tudnánk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy maradjanak vidéken, és kezdjenek el mezőgazdasággal foglalkozni. Itt látjuk, hogy egyrészt nagy a különbség, hogy milyen jövedelemre lehet szertenni a városban, illetve vidéken. Lettországban ez a különbség több mint 40 százalék, tehát 40 kal mm, nagyobb jövedelemre lehet szertenni a városokban. Ez egy nagyon jelentős különbség. És ez nem csak a vidék problémája. Ezt a különbséget mindenképpen csökkentenünk kell, ez nagyon lényeges, és dolgozunk is eh, ezen. Az a szándékunk, hogy 2030-ig teljesen megszűnjön ez a jövedelmi különbség a vidék és a, a vidéken és a városban élők között. Ezen az ábrán azt látják, hogy a vidéken nagyon jelentős mértékben csökken a foglalkoztatottság. Az előttem eh, szóló lett eh, kollega is eh, ezt említette. Az elmúlt öt évben nagyon nagy mértékben 40 ezerre csökkent a idegen foglalkoztatottak száma. A szoglalkoztatás, a szolgáltatások területén, a feldolgozóiparban is hasonló a tendencia. Tehát mindenütt csökkent a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma és a itt megtermelt hozzáadott érték. A termelés nem nő olyan gyorsan, hogy a vidék elnéptelenedésének és a foglalkoztatás csökkenésének az ilyen negatív hatásait, ez, ezt kompenzálni tudná. Természetesen mi is arra törekszünk, hogy javuljon a termelékenység, azaz az optimális arány 3% lenne, tehát hogy a lakosság 3%-a fog, legyen a mezőgazdaságban foglalkoztatott. A mezőgazdaságban dolgozók nagy része már nyugdíjas korú, csak nincs más lehetőségük, nincs uh, alternatív uh, foglalkoztatási lehetőség uh, az idősek számára, és ez az egyik oka annak, amiért olyan sok a nagyon kis gazdálkodó, a kis termelő, a kis üzemek aránya rendkívül magas. A gazdasági tevékenység elsősorban nagyobb városokra koncentrálódik, mezőgazdasági földterület aránya nagyon alacsony, 2,2 millió hektárból csak 1,4 millió hektár az a, az a terület, amelyet mezőgazdasági termelésre használnak fel, kb. 50 százalékot, és nagyon nehéz megértetni a termelőkkel azt, hogy miért kellene nekik még több területet ugaroltatni, nem megművelni. Egy további társadalmi gazdasági probléma az, hogy természetesen nagy a munkanélküliség. Ez különösen vidéken nagyon súlyos. Lettország bizonyos régiójában még akár 80%-os is lehet a munkanélküliség ráta. Ez egy olyan tendencia, ami valószínűleg meg kerülhetetlen, kevésé igényes a modern mezőgazdaság, sokkal kevesebb munkaerőre van szükség. Itt a térképen látják, hogy az egyes régiókban hogyan alakult a munkanélküliség. Nagyon aggályos tendenciát figyelhetünk meg, megint csak a vidék elnéptelenedését. És nagyon hatékony eszközökre van szükség eh, ahhoz, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Eh, ezek vidékfejlesztő intézkedésekkel, hogy legyenek, csak mezőgazdaság intézkedésekkel ez a hatalmas probléma nem oldható fel. Foglalkozunk el a migrációval is. Eh, elveszítettünk mintegy 200 ezer eh, lett állampolgárt, akik 2004 és 2010 között eh, kivándoroltak az országból, tehát nem csak vidékről a városokba, hanem elhagyták az országot. Ez globális probléma, nagy probléma az ország számára, csökken az adófizetők száma, és ezt megszenvedi az egész eh, népgazdaság. Ez jelenleg a legnagyobb gondja lett országnak. Főleg a fiatalok hagyják ott a vidéket, és sokszor az országot. Hogyan tudnánk arra serkenteni a fiatalokat, arra ösztönözni őket, hogy maradjanak, ne hagyják el a vidéki területeket. Hogyha nincs lehetőségük ott dolgozni, akkor nyilván először a városba, vagy talán külföldre fognak elmenni, ha nincs vidéken munka lehetőség a számukra. Ezen a grafikonon azt látják, hogy a vidék eh, eh, népsűrűsége nagyon alacsony, tehát sokkal nagyobb a népsűrűség természetesen a városokban. Vannak olyan régiók is, ahol négyzetkilométerenként a népsűrűség három fő, hát ez még egész Európában szélsőségesen alacsony érték. Nagyon ritkán lakott régióink vannak tehát. A vidék elnéptelenedése sokszor a nagyvárosok eh, agglomerációjában is megfigyelhető, tehát a nagyvárosok eh, vagy a városok eh, környezetében. Vannak olyan vidéken lakók, akik ingáznak, a városba járnak dolgozni, de ingáznak, és vala vidéken laknak. Elég nagy az ilyen ingázók száma. Ezen a térképen azt eh, látjuk, hogy minél nagyobb eh, a terület alapú támogatás, eh, amit a gazdák kapnak, ez igazából nem függ össze egyenes arányban a vidék elnéptelenedésével. Sajnos azt kell, hogy mondjuk. Tehát még a támogatás ellenére is elvándorolnak a vidékről az emberek. Az intenzívebbé váló mezőgazdasági termelés természetesen sokat profitál a terület, terület alapú támogatásokból, de hát ezt nem jellemző, nem mutatjuk el, hogy a szélesebb, vagy az a lakosság szélesebb rétege is profitálna ebből. Hogyan alakultak a mezőgazdasági árak, ezt látjuk ezen az ábrán, mint egy tízszeresére nőttek 2004 és 2012 között. Berésze volt spekulációnak is. A jövőben a föld ára nőni fog, és sokan, akik nem is mezőgazdasági termeléssel akarnak foglalkozni, vásárolnak földet, és azután a terület alapú támogatást bekaszírozzák. Tehát ahelyett, hogy a gazdák kapnák meg ezeket a pénzeket, sokszor ezek a spekulánsok gazdagodnak meg a támogatásokon, akik megvásárolták a, a földet. A vidéken lakók számára természetesen az egész társadalmi környezet nagyon fontos. Egy olyan, ahol az ember él, ahol az is nagyon fontos, főleg a fiatalok számára, hogy hétvégén tudjanak mit csinálni, legyenek lehetőségek, kulturális, egyéb kínálat. De hogyha, mint az előbb mondtam, kilométeren három fő lakik, tehát ennyire alacsony a népsűrűség, akkor hát ilyen lehetőségekről nem nagyon beszélhetünk. Sok mindenben kellene tehát változtatni, és nem szabad elhanyagolnunk, vagy negligálnunk a problémákat. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy beszélhettem önöknek ezekről a tendenciákról, és köszönöm a figyelmüket. Bardzo proszę o pytania. Nagyon szépen köszönöm. És akkor most megnyitom a szót, megnyitom a vitát, lehet kérdezni. hogyha nem jelentkezik senki, akkor annak érdekében, hogy elinduljon a vita, akkor én magam fogom feltenni az első kérdést Cizevski professzornak. Elhangzott az előadásában, hogy azok a viták, amelyek itt az Agri szakbizottságban megrendezésre kerülnek, sokszor oda vezetnek, hogy új megoldási lehetőségeket tárunk fel hogy új lehetőségeket hozunk létre, sőt, egyenesen új gazdaságot teremtünk, vagy új gazdaságpolitikákat javasolunk. És azt hiszem, hogy ebben a megjegyzésében igaza is van. A mezőgazdaság, a mezőgazdaság és élelmiszeripar azt hiszem, hogy nagymértékben különbözik az egyéb ágazatoktól. Ez másmilyen gazdasági ágazat, mint a többi, méghozzá azért, mert maguk a földterületek nem mozgathatóak, nem áthelyezhetőek, Ebből kifolyólag a mezőgazdasági termelés nagyban különbözik minden más jellegű termelői ágazattól. Azzal is egyetértek, hogy globális alapelvek alapján kellene dolgoznunk, de hogy ezeknek valamilyen gyakorlati megosztásban kellene megjelenniük. Hogyha már az univerzális szabályokról beszélünk, akkor arról is beszélünk kellene, hogy hogyan lehet ezeket kialakítani, illetve hogy hogyan lehet ezeket tényleg elfogadtatni minden egyes fórumon. És azt se felejtjük el, hogy a mezőgazdaságnak azért különböző aspektusai vannak. Különböző típusú régiókban valósul ez meg, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. És aztán a második hozzászólónak is szeretnék feltenni egy kérdést beszélt a földek értékesítéséről, a földtulajdonok átruházásáról. Úgy gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos problémák minden egyes tagállamban megjelennek. Fel kell tennünk a kérdést, amikor megvásárolnak egy mezőgazdasági területet, hogy ezt vajon kivásárolja meg. És hogy az a tény, hogy esetleg nagyobb cégek felvásárolják ezeket a nagy területeket, nem vezete ahhoz, hogy ezekkel a nagy tőkékkel a kis gazdaságok egyszerűen nem tudják felvenni a versenyt, és teljesen ellehetetlenedik a helyzetük. Mi azt szeretnénk, hogyha a területek, a mezőgazdasági területek megmaradnának mezőgazdasági művelésre hiszen itt van az a rengeteg gazda az Európai Unióban, aki ezeken a földeken dolgozik, és ebből kell megélniük úgyhogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket is meg kell még vitatnunk. Aztán felmerülnek problémák a nem sűrűn lakott területekkel kapcsolatban. Úgy látom, hogy közben jelentkezik is valaki, hogy szeretne kérdezni, tessék. Problematik e, a gazdaságpolitika vidéken, ez egy elég bonyolult problématika. A mezőgazdaság sok mindent megtehet, de nem képes mindenre. És a vidék néptelenedése ellenében hathat a mezőgazdaság fejlesztése és a vidékfejlesztési intézkedések. Ebben egyetértünk. Elhangzott, hogy a spekuláció. Mi van akkor, hogyha a föld spekuláció tárgyává válik, elveszíti a munkahely teremtő funkcióját a föld ebben az esetben? Amikor Brüsszel azt mondja, hogy arról akarunk, gondoskodni akarunk arról, hogy az első pilléres kifizetések ne a föld tulajdonosához üssenek el, hanem a föld megművelőjéhez. Tehát a, az ön meg, megítélése szerint ez elég, vagy pedig még több intézkedésre lenne szükség? A második kérdés a gazdaságpolitikára vonatkozik. Brüsszel stratégiája, és az mi eh, szakbizottságunk stratégiája is az volt, hogy a második pillér, azaz eh, a vidékfejlesztés és a kohéziós alapok eh, alkalmazásakor biztosítani kell a régiók beleszólását. Ugye mi azt mondjuk, hogy ne Brüsszelből döntsék el azt, hogy mire van szükség igazából a vidék helyeken mire van szükség. És ehhez kapcsolódik a kérdésem is. Azok a jelzések, a üzenetek, mechanizmusok, amelyek Brüsszelből érkeznek, kielégítők, vagy további ajánlásokra van ez szükség? Tehát, hogy nem csak a pénzről van szó, hanem stratégiára is szükség van, és igazi projektekre. Ön is ezt gondolja. Pán poseł Gladfelder też Gladfelder úr, szeretne kérdezni? Parancsoljon. Hogyha nem, hogyha nincs több kérdés, akkor a szakértőknek fogom most visszaadni a szót, hogy válaszoljanak a felvetésekre. Tessék! Köszönöm szépen. Igen, voltak kifejezetten olyan kérdések, amelyeket határozottan nekem tettek fel, úgyhogy megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre. Nos, elnök úr, hogyha egy tengerész nem tudja, hogy merre tart a hajója, akkor minden szél ellenszélnek számít a számára. Úgyhogy elsősorban tényleg azt kell tudnunk, hogy milyen irányba akarunk haladni. A kápolt itt az elmúlt években nagyon sok irányból átformálták és sok esetben adhok megoldások kerültek bevezetésre. Tehát megjelent egy probléma, és akkor utána ezt a problémát megpróbálták orvosolni, és tovább léptek. De ezekkel az adhok megoldásokkal nem jött létre egy új és jobban működő kap. Én arról beszéltem, hogy egy közös és új agrárpolitika hogyan lehet hatékony. És ez alatt azt értettem, hogy azok az intézkedések, amiket meghozunk, olyanok kell, hogy legyenek, hogy ezek kézzelfogható eredményeket hozzanak. Beszélünk itt egy csomó elvont fogalomról, beszélünk bevételekről, a föld felhasználásából érkező bevételekről, beszélünk a földterületek besorolásáról, de nem csak a földdel kapcsolatos kérdéseket kell figyelembe venni, hanem számos más aspektust is, például környezeti szemszögekből is meg kell vizsgálnunk a helyzetet. A jelenlegi helyzet az, hogy az összes megtermelt hulladéknak az egy harmadát egyszerűen már nem tudja a természet feldolgozni vagy befogadni, tehát a mezőgazdaságnak itt újabb feladatkörei jelennek meg. Az Európai Unió a második pillér alatt nagyon jó döntést hozott azzal, hogy a regionális aspektust is bevitte a képbe, illetve a mező az a, illetve a környezetvédelmi kérdéseket is. Egyébként mi tényleg vezető szerepet játszunk, mert ebből a szempontból az Amerikai Egyesült Államok mögöttünk áll, Ázsia meg jóval mögöttünk. Tehát ez az irány, amiben elindultunk, ez a helyes irány. Megvannak a problémák, a mindennapi problémák, amelyeket a lehető leggyorsabban orvosolnunk kell. De hát mindenképpen egy új agrárpolitikára van szükségünk, amely mindezeket az aspektusokat figyelembe veszi. Ez egy olyan új politika kell, hogy legyen, amely eddig még nem létezett, és amely a Föld belső önmagában vett értékét is figyelembe veszi. Ez ugyanis önmagában is értéket termel, csak hogy ezek az értékek nem feltétlenül a gazdákhoz kerülnek vissza, hanem a feldolgozással és az értékesítéssel foglalkozók zsebében kötnek ki. Természetesen ezeket a problémákat nehéz megoldani. Például, amikor a föld magában hordozott értékéről beszélünk, akkor például a víz magában hordozott értékéről is beszélhetnénk, csak hogy míg a föld magához, a gazdához tartozik, addig az ezen átfolyó vizek mondjuk nem a gazdához tartoznak, hanem ezek közös javak. Szóval mindezt figyelembe kellene venni a zöldítésnél, a környezeti kérdéseknél. Elnök úr, elhangzott, hogy univerzális megoldásokra van szükség. Igen, univerzális megoldásokra van szükség, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy univerzális alapelvekre kell építenünk és valamilyen univerzális rendszert kell kidolgoznunk. Hát itt van már a kereslet-kínálat, mindig is működő rendszer viszonya, és minden esetben, hogyha valamilyen változtatást képzelünk el, akkor meg kell néznünk ennek a kihatásait. Meg kell néznünk, hogy az általunk kigondolt eljárások a gyakorlatban hogyan fognak működni. Ezek tehát olyan gyakorlati kérdések, amiket elképzelhető, hogy más és más módon kell majd megoldani a különböző régiókban. A politikusok meghozzák a döntést a mezőgazdaság szempontjából, és nekünk kell megtalálnunk a helyes irányt, amivel ezek a célkitűzések elérhetőek. Nyilván nem nagyon térhetünk el itt az európai szinten meghatározott normáktól és irányvonalaktól, de arra mindenképp van lehetőség, hogy új elemeket fogalmazzunk meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, professzor úr. Akkor most a következő hozzászólója szó. Talán barzemi. Tadrosan vairāk tieši... Köszönöm szépen a kérdéseket. Nos, a föld vásárlás kérdése, hogyha nem gazdák vásárolnak földet, ez valószínűleg olyan probléma, amelyet sok európai tagállam ismer. Vannak nagy befektetők, akár befektetési alapok, amelyek felvásárolnak földeket. A balti országokban mindenütt tetten érhető ez a probléma. És emiatt nem maguk a gazdák kapják az EU támogatásokat sem. Azon kellene elgondolkoznunk, hogy hogyan tudnánk helyben tartani az embereket, oda kötni őket. Most eltekintve a terület alapú támogatástól, sokak számára ez a persze a legfontosabb jövedelmi forrás, de a mezőgazdasági vállalkozások, amelyek esetleg hatékonyabban tudnának dolgozni, azért nem jutnak földhez, mert a földtulajdonosok akik spekulatív célra vásároltak földet, nem hajlandók eladni nekik. A alapú támogatás kapcsán el kell, hogy mondjam, hogy még mindig úgy érezzük, hogy nem fair a rendszer, nem fair, ahogy bánnak velünk az EU-ban a támogatások elosztásával kapcsolatban. Nagy infrastruktúrális beruházásokra inkább a városokban kerül sor, és nagyon kevés a vidéki nagy infrastruktúrális beruházás. Pedig vidéken is nagy az igény, természetesen drágábbak ott a beruházások, legalábbis fajlagosan, hiszen alacsonyabb a lakosság száma, kisebb a népsűrűség, de hát vannak olyan elhanyagult, nagyon ritkán, ritka népsűrűségi területek, ahol már rendkívül rossz állapotban vannak az utak, nem javítják meg az utakat, és ez az emberek további elvándorlását fogja okozni. A vidék népesség megtartó erejét tehát mindenképpen növelni kellene. Egy másik tapasztalatunk a szovjet terv gazdálkodás után az volt, hogy tulajdonképpen rendelkezünk még nagyon nagy lehetőségekkel. A mezőgazdaságunkban még egy akár 70-80 százalékos növekedési potenciál is benne rejlik, ezt ki kellene használnunk maximális mértékben. Persze sok embernek nem áll érdekében, hogy ezt a potenciált kihasználjuk, de igazából az egész világon megvan a kereslet a mezőgazdasági termékek iránt. Nagyon köszönöm, és azt hiszem, hogy ezzel a mai ülés végére is értünk. Ha csak valaki más nem szeretne még hozzászólni, Kalieta asszony még nem szólt a mai ülésen, reméljük a következőn fog és hogyha úgy látom, hogy egyikük sem kíván hozzászólni, akkor megpróbálom összefoglalni a mai meghallgatásunkat. A meghallgatás címe az volt, hogy az új tagállamok kappal kapcsolatos tapasztalatairól, felhasználásáról szóljunk megpróbáltunk visszanyúlni a 2004-es időszakba, vagy még az előcsatlakozás időszakára. Tudatában kell lennünk annak, hogy a tagállamok számára mit is jelentett a csatlakozás. És meg kell értenünk, hogy ez azt jelentette, hogy teljesen új gazdaságba, politikába, demokráciába, ö, emberi jogi környezetbe kerültek. Nyilván már átalakulásokat is kívánt ez a vidéki területeken, az új tagállamokban. Megkérdez asszony kérdésére válaszolva, azt kell mondanom, hogy igen, az életszínvonal a vidéki területeken azóta bizony emelkedett. Vannak olyan elvek, amelyek most már foganatosultak ezeken a területeken, amelyeket nem lehet visszafordítani. A csatlakozás támogatottsága ezt bizonyítja. Ami az arányokat illeti. Ha nézzük az új mezőgazdaságot, az új környezetbarát módszereket, el kell mondanunk, hogy Korábban nagy gazdaságaink voltak, ahol nagyban termeltünk. A helyzet azonban megváltozott. Most már a méretek változóak, és nagyon nehéz olyan megoldást találni, amely mindenkire ráhúzható. A kérdés az volt, hogy talán a versenyképesség lehetne az egyetlen kritérium a mezőgazdasági termelés, illetve a kap kapcsán. Talán nem beszéltünk eleget az élelmiszerbiztonságról, de úgy gondolom, hogy most a csatlakozást követően nagyobb az élelmiszerbiztonság, nagyobb ugyanis a piac, jobban hozzáférhetünk jó minőségű termékekhez, ami pedig a mai mezőgazdaság működését illeti, erről is volt szó, illetve a kap jövőjéről. Ez is elhangzott. Tudom, hogy a három oldalú tárgyalásoknak ez is témája, de a mai vita nagyon sok következtetése ezt a vitát is gazdagítani fogja majd. Felmerült bennünk az a kérdés is, hogy a kisgazdaságok vajon problémát vagy megoldást jelentenek-e. Ha megoldást, akkor hogyan lehetne alkalmazni ezt a megoldást? És kinek kell majd ö, ennek az árát megfizetni? Gyakorta gondoljuk azt, hogy a kisgazdaságok ugyanúgy működnek, mint a nagyok, csak éppen más a méretük. De ez egyáltalán nem így van. Egy kis gazdaság sohasem másolhatja a nagy gazdaság hozamát, hogyha ugyanúgy termel is csak kis méretben. Másfajta modellre van szüksége. Végezetül pedig a termelés helye, illetve a fogyasztók hozzáférési helyek közötti különbség kérdése. Hogyan tudnánk közelebb kerülni megterített asztalainkkal a termőföldekhez? Végül pedig mik a politikáik, és egyáltalán a vidék életét hogyan befolyásolja a kap területén alkalmazott politika. Az infrastruktúra rendkívül fontos kérdés itt, mert anélkül nem tudjuk a mai problémákat megoldani. Azokat a problémákat, amelyek ma rendkívüli módon érintik a vidéki területeket. Ezzel szeretném lezárni a mai ülésünket. A hétfő mindig nehéz nap, akkor kezdődik a munka a szakbizottságokban. Vannak olyanok, akik nem érnek ide időben, vannak, akik pénteken szabadságon voltak, és még nem jöttek vissza. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy szakértőink segítségével eléggé szép számban jelen voltunk itt a teremben, a vita rendkívül érdekes volt, és aki pedig nem volt a mai napon jelen, mindenképpen tájékoztatást kap a jelenlegi vita állásáról. A következő üléseink pedig május végén kerülnek megrendezésre. Ha további kérdéseik nincsenek, akkor mindenkinek kellemes estét kívánok, és köszönöm a szakértők előadásait amelyek rendkívül érdekesek voltak, és nagyon remélem, hogy a Krakói konferencián folytatjuk júliusban ezt a gondolatmenetet. Ez a harmadik konferencia lesz, amely ezzel a témával foglalkozik. Úgyhogy nagyon remélem, hogy minden szakértünk is jelen lesz a lengyelországi konferencián. Nagyon köszönöm. Még egyszer emlékeztető, május 29, 30 a következő ülések dátuma, 29-én 3 és fél hét között, 30-án 9 és fél egy között Brüsszelben. Köszönöm.